Ladies and gentlemen, let's start to point number five. Hölgyeim és uraim, kezdjük az ötös ponttal kapcsolatos egyeztetést. Nem tudom, hogy miért van, hogy az összes spanyol barátunk elhagyott, magunkra hagyott bennünket. Lehet, hogy ez a foci miatt van? Zsorzsra mindig gondolunk. Akkor haladunk tovább. A vízum kérdés következik Grúziával kapcsolatban. Mamikins kolléga a jelentéstevőnk, illetve a véleményünk előadója, Mária Gabriel készíti a Libében a jelentést. Úgy hallottuk, hogy a Libe most felgyorsítja a folyamatot, hogy szeptemberben lehessen már szavazni róla legalábbis fel kell készülni arra, hogy lehet, hogy szeptemberben kell szavazni. Ez azt jelenti, hogy nekünk is fel kell gyorsítanunk a folyamatokat. Ennek megfelelően a módosítások előterjesztésének határideje június 21 déli 12 óra és július 12-én szavaznánk. Ha ez mindenki számára elfogadható, akkor haladunk tovább. Sőt, július 7-én és szavazhatnánk akár már Strasbourgban. Ez még jobb lenne, hogyha befolyásolni kívánjuk a Libe álláspontjának kialakítását. Mamikins úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Az Európai Bizottság javaslata azt célozza, hogy az 539-es rendeletet szabályozzuk, módosítsuk, ezzel az összes EU-ba utazó biometrikus útlevéllel rendelkező grúz polgárnak nem lenne szüksége vízumra, hogy az Európai Unióba utazik. 2011 márciusában lépett hatályba a megállapodás, vagy léptek hatályba a megállapodások Grúzia és EU között ebben a vonatkozásban. Ezek teljes körű végrehajtása volt az előfeltétele a vízum mentességről szóló párbeszéd további folytatásának. Eközben eh, elfogadott az Európai Bizottság egy vízumliberalizációs cselekvési terve. 2015-ben az Európai Bizottság arra jutott, hogy az országban megtörtént a szükséges előrelépés, és eh, a vízumliberalizációs cselekvési terv összes célkitűzését sikerült elérni. A vízumliberalizáció nagyon jó lesz a grúz polgárok számára, nagyon kedvező lesz nekik, elősegíti a különböző polgárok közötti kapcsolattartást, gondoljunk itt az egyetemi hallgatókra, a kutatókra, az oktatókra. Emellett Abházia és Déloszétia esetében is elősegíti majd a békés konfliktus rendezést. Nagyon fontos, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és fontos, hogy a módosított szabályozás, illetve rendelet mielőbb hatályba léphessen. Sajnálatos, hogy a tanácsban halogatják a kérdést, ez sajnálatos, de a nem is tudhatjuk egyelőre pontos, hogy ez miért van, de úgy tűnik a plegykák alapján, hogy Ukrajna, az Ukrajnához és a Törökországhoz fűződő kapcsolatok miatt történik ez. De hát miért kellene összekapcsolni a Grúzia kérdését más országokkal, más országok ügyeivel? Úgy gondolom, hogy azután, hogy Grúzia elkötelezettnek mutatkozott, nem lenne fair, hogyha tovább halogatnánk a vízum liberalizációt, a grúz polgárok várják ezt a döntést. Ha ezt nem hozzuk meg időben, akkor ez az Európai Unió imázsát rombolja. Mindenképpen el kell ismernünk, hogy Grúzia nagyon jó munkát végzett, és fontos, hogy további haladék nélkül mielőbb megtörténjen a liberalizáció. Alibe szakbizottság, az illetékes szakbizottság, ezért a mi véleményünkben azt kérnénk majd a Libétől, hogy támogassák, hogy a parlament első olvasatban fogadja el az Európai Bizottság javaslatát. Köszönöm. Elnök. a képviselő. Děkuji za slovo, pane předsedající. Köszönöm szépen, elnök úr. árnyék jelentéstevőként, mégpedig a Grúziával kötött társulási megállapodás jelentéstevőjeként szeretném elmondani, hogy nagyon nagyra értékelem Grúzia lépéseit a vízumliberalizáció érdekében, ugyanakkor a társulási egyezmény kötelezi Grúziát arra, hogy magas normáknak, standardoknak feleljen meg az igazságszolgáltatás, a jogállamiság és az emberi jogok területén. Amikor a társulási megállapodásról tárgyaltunk, akkor megállapítottuk és kihangsúlyoztuk, hogy a kiegyensúlyozott politikai rendszer egyik követelménye az, hogy megfelelően tudjon működni az ellenzék. Az ellenzékkel, illetve a politikai pártokkal szembeni fellépést mindenképpen ki kell vizsgálni, mégpedig mielőbb, fogal, így fogalmaztam akkor. Elmondtam azt is, hogy elfogadhatatlan számomra, hogy az ellenzék több tagja, tagja továbbra is börtönben van. Említettem azt is, hogy milyen veszélyes a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása, illetve az igazságszolgáltatás instrumentalizálása. A grúzok által tett előrelépést összegezve, azt mondhatjuk, hogy egyre növekvő aggájaink vannak az említett területekkel kapcsolatosan, legalábbis az én aggájaim egyre növekednek. Egyre polarizáltabb a politikai élet Grúziában, tekintettel arra, hogy közelegnek a választások. Az ellenzéket támadják, a visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatok nagyon rosszul haladnak, Aztán vannak esetek, amelyek koholt bizonyítékok, vádak alapján vezettek bizonyos magasrangú tisztviselők elítéléséhez, mindenféle bizonyíték nélkül. A fiatal, az úgynevezett fiatal grúzok, grúz jogászok szervezete nyilatkozatot adott közre, miszerint a vádlottak ártatlanok. Egyébként holnapra várható az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélete, a, egy grúz állampolgár ügyével kapcsolatosan. Úgy vélem, hogy a technikai kritériumoknak megfelel a grúz kormány, ezért pozitív visszajelzéseket kap az Európai Bizottságtól, de ez nem egyfajta biankócsek minden egyes részterületre vonatkozóan, ezért szeretném Mamikins úrtól a következőket kérni. Jó lenne, hogyha Ezekre a kérdésekre mind-mind kitérne a véleményében. Az elnök sajnos mikrofon nélkül beszél. Thank you, Chair. I'm naturally sure. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen egyetértek mindazon amit Stetina úr mondott. Magam is nyomon követem a grúz helyzetet, különösen ami az ellenzék elleni visszaéléseket, fellépéseket illeti. Itt az ideje annak, hogy a politikai kérdésekkel is foglalkozzunk. The, uh, any kind. Tartok tőle, hogy ha habozunk, illetve hogyha elhalasztjuk a vízum liberalizációt, akkor ez nagyon kontraproduktív eredményekkel járhat. Mindenképpen fel kell mérnünk a helyzetet, meg kell tüzette, alaposan vizsgálnunk a helyzetet, és úgy gondolom, hogy az összes nyugatbarát grúz ellenzéki párt hasonlóképpen gondolkodik. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy világos üzenetet fogalmazunk meg a grúz hatóságok irányába, mondván, hogy az ellenzék jogait tiszteletben kell tartani, és különösen a politikai foglyok esetében van erre szükség, hiszen egyértelmű, hogy itt véget kell vetni az eddigi gyakorlatnak. Mindenképpen pozitív ítéletet várunk az Emberi Jogi Bíróságtól, Strasbourgban a politikai szereplők szempontjából, és mindenképpen szükség van arra, hogy javuljon a helyzet. Nagyon fontos tekintve a politikai helyzetet az országban, hogy mielőtt, mielőbb rendeződjön a helyzet. Remélem, hogy a tanács álláspontja is pozitív lesz. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió és Grúzia egy társas megállapodást írtak elő, és ezt a megállapodást meg kell, hogy valósítsuk. A megállapodás nem pusztán egy mély kereskedelmi, zöldkereskedelmi megállapodás, hanem az emberek szabad mozgásáról is szól. És hogyha tiszteletben tartjuk a megállapodást, akkor el kell olvasnunk mindezt az utolsó betűig, át, átfogóan kell mindezt megvalósítanunk, és a Grúzia az összes eredményt felmutatta, amit vártunk, a megvalósítást illetően a vízum eltörlése kapcsán, akkor nekünk is tisztességesen kell viselkednünk. Tudjuk azt, hogy még mindig vannak olyan országok, amelyek késleltetik ezt a folyamatot, de azt gondolom, hogy a megállapodásra szükség van, és tisztességes partnernek kell lennünk. Én sok mindent láttam mindkét fél részéről, kollégám, Stettiner kollégának teljesen igaza van, a helyzetet szoros figyelemmel kell követnünk, teljes mértékben világosaknak kell lennünk minden ponton, különösen ami demokratikus folyamatot illeti és az utánkövetést de a vízum eltörlés, a vízummentesség óriási döntés, amelyet a grúzok már régóta várnak, és azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak pozitív és időbeli megoldást kell találnia erre a kérdésre. Vá- eh, továbbra is támogatom ezt a döntést. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A grúzok megérdemlik a vízumentességet, és én teljes mértékben támogatom ezt a lépést. De egy olyan államot is megérdemelnek, amely az összes európai demokratikus emberjogi standardnak megfelel. Ez pedig azt jelenti azt, hogy az igazságszolgáltatás megfelel működik, nincsenek politikai okok miatt börtönbe tartottak a média, a sajtószabadság is megvalósul, illetve a független az igazságszolgáltatás. És természetesen szabad igazságos választásokra van szükség a grúz hatóságoknak, nem szabad uh, a médiát üldözniük, illetve újságírókat üldözniük, a korábbi kormány tagjai ellen továbbra is eljáráson, közülük számos személy börtönben van, de nagyon fontos, hogy az EU ne halogassa döntését ezek miatt a vízummentességet illetően. Fontos, hogy vészféket építsen bele az EU a folyamatba, olyan esetben, hogyha a grúz fél nem tesz eleget ezeknek a demokratikus standardoknak. Elnök, köszönöm szépen. Nekem is van egy rövid megjegyzésem, eh, amely tulajdonképpen kérdés a bizottsághoz. Műl eh, lehet, hogy erre választ tud adni. Az egyik a vészfékre vonatkozik. Milyen elképzelések léteznek mindenről. Néhányan azt mondják, hogy először a vészfékről kell dönteni, hiszen ez megkönnyíti tagol, bizonyos tagországok számára a vízummentességet. Lehet, hogy erről többet hallhatnánk. Tehát mit jelent a halogatás? Bizonyos országokban, Németország, Franciaország, Olaszország, stb. biztonsági okok miatt eh, aggályokat fogalmaztak meg egy újságíró azt kérdezte tőlem ma, hogy grúz bandák, bizonyos bandák képviselői, majdnem bankokat mondtam, de hát a kettő néha ugyanaz, ugye? Egy német költő is írt erről, de hát ezt nem engedhettem volna meg magamnak, ezt a megjegyzést, mert fiam egy banknak dolgozik. Hát ez a személy, hát ezek a személyek korábban börtönben ültek, most pedig eh, szabadlábra bocsátották őket, ezek csak mesék, vagy eh, van valóság alapja mindennek? A belbiztonságról szóló eh, kérdések kapcsán nagyon gyakran felmerül, és én erre várnék választ, én ítélek meg önök ezt a helyzetet. Fontos, hogy bizonyos erők nem mondhassák azt, hogy e, mi úgymond a saját népünk e, biztonságát veszélyeztetjük. Műl úr, parancsoljon önnél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek, de a szakbizottságnak köszönjük, hogy javaslatunkat támogatjuk, ezt üdvözl- támogatják, ezt üdvözöljük, illetve Várjuk, hogy a Libeszak Bizottságban is sikerüljön ez a fájl. A kérdés, ami az imént elhangzott, tehát az elnök úr feltett, a felfüggesztési mechanizmushoz való kapcsolódás révén a bizottság készített egy javaslatot, május 4-én tekintette át a felfüggesztési mechanizmust, és Örülünk annak, hogy a parlament is foglalkozott ezzel. A tanács általános megközelítést alkalmazott május 20-án, most pedig a Libén van a sor, akikkel eh, dönteniük kell, hogy ez nem ér óra jelentéstevő, és ő egy első jelentéstervezetet készít majd el, és holnap mutatja be. Tehát eh, gyorsan haladnak az ügyek, és az összes aggály, amelyet megfogalmaztunk, reméljük, hogy itt helyet kap majd. Ami a szervezet bűnözést illeti, én nem vagyok tisztában a speciális körülményekkel, amelyeket az elnök úr említett. Tanácsban is szól, van erről vita, ami a szervezet bűnözéssel kapcsolatos benchmarkokat illeti, illetve Húzsa eh, teljesítette azokat a pontokat, amelyeket eh, vártunk tőlük, ami pedig a speciális körülményeket illeti, ezzel kapcsolatban nem tudok most még választ adni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, mikorra tervezik azt, hogy a vészfékkel kapcsolatban döntés szülessen itt a parlamentben, illetve a tanácsban Mülló tud erről valamit menetrendet illetően? Ami a felfüggesztési mechanizmust illeti, ön vészfékként utalt erre a kérdésre. A tanács május 20-án ezt elfogadta általános megközelítésként, és a parlamentben, a Libében Diaz de Mére úr a jelentéstevője a témának, és ha jól értettük, akkor a jelentést tervezetet holnap mutatja be a kérdése kapcsolatban, illetve nem holnap, hanem szerdán és ez nyár előtt kerül sor a szavazásra. Július 12 vagy 13-án. Elnök, ha sikerül, ezt a Libében elfogadni, akkor a szeptemberi plenárison kerülhet ez napirendre, de az is lehet, hogy októberben kerül csak sorra. Mi azonban tartsuk a mi menetrendünket, a saját menetrendünket, én ezt javasolnám. Van -e még valaki, aki szót kért? Köszönöm, Árnak úr. Annyit szerettem volna mondani, hogy a SZEDE delegációs látogatásán Gúziában jártunk, és itt a belügyminisztériumban tájékoztattak bennünket, és nagyon jelentős erőfeszítéseket tett a minisztérium, illetve más grúzhatóságok is, annak érdekében, hogy az EU-s tagországokkal együttműködés legyen, az EU intézményekkel, ami a segítségnyújtást illeti, a szervezetbűnözés elleni küzdelem jegyében, illetve ennek bármely formáját megszüntetvén. Voltak olyan delegációs tagok, akik a statisztikával foglalkoztak, az EU-s tagországok statisztikáival. A biztonsági helyzet teljesen más az Európai Unió tagországaiban, illetve között. A grúz állampolgárok által elkövetett bűncselekmények száma az EU-ban nem a legmagasabb arány, tehát remélhetőleg pozitív eredmények születnek majd a tanácsban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Erről akkor folytatjuk még a vitát. A cél az, hogy mi hamarabb elérjük a vízum liberalizációt, de arra is fontos hangsúlyt fektetni, hogy a saját eh, eh, lakosságunknak, választóinknak is adjunk lehetőséget arra, hogy eh, megfogalmazzák aggájaikat, de ezt bizonyos emberek ki is fognak úgymond használni. Fontos, hogy a mi megközelítésünk szavahihető legyen a választópolgáraink felé is. A tevő, amiként szót kap most szó. Liels paldies jums priekšsēdētāji kungs, paldies dargie kolēģi par... Eh, Köszönöm szépen, kollégák, megköszönöm ezt a sok elképzelést, véleményt, mindenért hálás vagyok, amit hallottam. Jelentéstevőként természetesen mindent meg figyelembe veszek, és eh, Magam részéről csak megismételni tudom azt, amit önök mondtak, illetve amit Brokkor mondott a Strasburgi héten. A vízummentesség ajándék a grúz népnek, a grúz lakosságnak, és erre nagy szükségük van. Az elfoglalt területeknek is nagyon nagy szüksége van erre, és azt hiszem mindenki örülne ennek, aki Grúziában él. Az események alakulása, a számos illegális tevékenység Grúziában mindenképpen megfontolandó, tehát ezt a dolgot, ezt a vízumenteséget az emberek, a lakosság kedvéért kell megadni. Haben deswegen fünf Minuten Pause. Fünf perc szünetet tartunk mivel a következő napi rendi pont, tervezett időpontja 16 óra 45. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zum nächsten. Hölgyeim és Uraim, a következő napi rendi eh, ponthoz érkeztünk el. Elnézést kérünk, ami miatt eh, ilyen kevesen vagyunk itt a teremben, de az LKC ülése párhuzamos Namíbiában. Azt gondolom, hogy eh, nagyon sok kolléga sokkal aktívabb Namíbiában, az AKC-ban, mint Brüsszelben. De az interneten is követhető az ülésünk, tehát nem hiába való az ülésünk. Krémbül úrnak köszönöm, hogy eljött ma. Ezekre a találkozókra rendszeresen sor kerül a pénzügyi eszközök felhasználására is. Folyamatosan kérnek bennünket arra, hogy tájékoztassanak bennünket részletesen, folyamatosan a munkájukról. Egyetértünk azzal, hogy fontos munkát végeznek. A gázai övezet helyzetéről többet szeretnénk megtudni a jelenlegi nehéz helyzetről Izrael és Palesztina között. Üdvözlöm Önt. De először Pauló Várinak adok szót. Pauló, te következel először. In, in the end. At the end, oké. Okay. So. Majd a végén. Jó, hát akkor. Kriembül úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ismételten eljöhettem ide az Európai Parlament külügyi bizottságába a mai napon. A fejlesztési bizottsággal együtt üléseznek, úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy az Umvrát bemutathassam. A közel-kelet rendkívül instabil. Erről is szeretnék ma beszélni, és hadd mondjam el azt, hogy a mai beszédemet úgy mondom el, hogy közben forrong a közel-kelet. Európa ennek a következményeit saját bőrén érzi. Tíz kihívás is kapcsolódik a Európába érkező migráns folyamhoz. és az ENSZ menekültügyi szervezete szeretné a palesztin migránsok, a palesztin menekültek helyzetét is az önök figyelmében, figyelmében ajánlani. És szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak és tagállamainak, hiszen az ENSZ menekülügyi hivatalát nagyon lelkesen támogatják. 45 éve, 45 év telt el azóta, hogy az EU strukturális támogatást kezdett el nyújtani az ENSZ, ezen ügynökségének. 65 éve létezik egyébként a mi szervezetünk, és sokat segített rajtunk az elmúlt 45 évben az, hogy az Európai Unió támogatott minket, ezzel, ezáltal sokkal robosztusabbak, sokkal tervezhetőbbek vagyunk. Szeretnék köszönetet mondani az összes Európai Unió intézménynek. Itt először is a parlament érdemeit emelném ki, hiszen a parlament mindig is odafigyelt a palesztin menekültek kérdésére, illetve az UNRA munkásságára, és köszönet a tanácsnak és a bizottságnak is, akik szintén mindig figyelemmel voltak a mi munkánkra és arra, hogy ez hogyan alakítja a közel-keleten a helyzetet. Önök együtt jelentik, tehát a tagállamok és az EU-s intézmények jelentik a legnagyobb bevételi forrásunkat. Ezt nagyra értékeljük és köszönjük. Először is szeretném elmondani, hogy milyen kontextusban működünk. Ügynökség vagyunk, 66 évvel ezelőtt keletkezett az ügynökségünk. Célunk az volt, hogy a Gázában, Cisjordániában, Szíriában, Jordániában és Libanonban működjünk. Röviden szeretném elmondani azt, hogy a palesztin menekülteknek milyen a helyzete ezeken a területeken, aztán arról beszélnék, hogy az UNRWA mit ért el, milyen kihívásaink vannak, Végezetül pedig megosztanám a gondolataimat arról, hogy az Európai Unió miben segíthet minket az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, években. A palesztin menekültek helyzete egzisztenciális válságban van, ez egyfajta egzisztenciális fenyegetettség. Ennek egyik oka az, hogy a feszültség szintja, szintje csökkent az elmúlt években a palesztin menekültekkel kapcsolatban. Ez érthető, hiszen Szíria egy hihetetlenül nagy katasztrófa, vagy Irak, vagy Jemen is, vagy Líbia is, tehát ez indokolt, hogy ezekre az országokra odafigyelünk. De 5,2 millió palesztin menekült él instabil, instabil környezetben a közel-keleten, ezt semmiképpen nem szabad elfelejtenünk. Ennek egyik megnyilvánulása az például, hogy mi történt az elmúlt néhány hónapban a gázai övezetben, illetve Cisjordánianban. Megnőtt az erőszak, nagyon sok fiatal palesztin lépett fel erősztagosan, fiatal palesztinek és izraeliek ragadott magával ez az erőszak hullám ez is mutatja azt, hogy milyen hihetetlen kétségbeesettségben élnek, vagy kétségbeesésben élnek ezek a palesztinok. 50 éve lesz jövőre annak, hogy elnyomás, és, eh, hogy elnyomás alatt és eh, elfoglalt területeken élnek ezek a palesztinok. Hogyha én Hebronban, vagy Jeninben, vagy Gázában bárhol születtem volna, ez azt jelenteni, hogy egész életemet ilyen elfoglalt területeken töltöttem volna. Erre figyeljünk oda, ezt ne felejtjük el, hiszen ez hatással van az emberek mindennapi életére, amikor újabb telepesek jelennek meg, amikor házakat rombolnak le, amikor a lakosság volt áttelepítik, amikor továbbra sincs lehetősége Kelet-Jeruzsálemben és Cisjordániában az embereknek, ez nyilvánvalóan az instabilitást nyújtja el. Tavaly októberben a palesztin területeken érezhető volt a nyugtalanság. Olyan fiatalok voltak ezek, vettek részben ezek, akik az oszlói egyezmény után születtek, akiknek azt mondták, hogy ha hisznek a politikai folyamatban, akkor a folyamat végén lesz majd jutalom. De ezt a jutalmat, ezt ők sosem tapasztalták meg. Ezek az emberek abban reménykedtek, hogy a politikai folyamatnak lesz eredménye, de nem volt eredménye. Ez azt jelenti, hogy kiábrándulnak a politikai folyamatokból. Nem hiszik azt, hogy a politikai folyamatnak lett pozitív végeredménye. A gázai jövezetben jelenleg azt tapasztalhatjuk, a különböző nyomásoknak van egyfajta kumulatív hatása a lakosságra, és ez rendkívül aggasztó a gázai jövezet jövőjére nézve. A mi ügynökségünk nagyon szoros kapcsolatban van a ott élő menekültekkel, ott 1,8 millió palesztin menekült él, a 70%-uk valamilyen módon oktatásban, egészségügyben kapcsolatban van velünk. Vajon az újjáépítéssel hogy áll a gázai övezet? Nos, az újjáépítés azért elkezdődött Gázában, sajnos nem elég gyorsan. A 2014-es háborúban leomlott házakba még nem lehetett visszaküldözni mindenhol, de sokkal többről van szó, mint ezeknek az épületeknek a lerombolása. Hogyha megnézzük a 2014-es fényképeket Gázáról, háború előttről, összehasonlítjuk ezt a mai képekkel, megnézzük, hogy milyen újjáépítés történt, akkor mégis összehasonlítható a két dolog. De van, amit nem lehet összehasonlítani két kép alapján, ez pedig az, hogy milyen pszichés hatással volt mindez az emberekre. Egyre nő a gázai övezetben az öngyilkosságok aránya, korábban ez nagyon alacsony volt, de a közösség szövetét teszik tönkre. Az embereknek nincsenek, nincsen reményeik, nincsen jövőképük. Az úra iskoláiba jár a menekültek, menekült fiatalok 90%-a, ezeknek a gyereknek a 90%-a sosem hagyta el a gázégővezetet. A jelenlegi becslések alapján 2015-ben összesen csak 10.000 ember hagyhatta, el a gázégővezetet, 1,8 millió ember él ott. Ez azt jelenti, hogy 180-200 év alatt egy ember összesen egyszer hozhatja el a gázegővezetet. Ilyen valóságban élnek, ez a valóság, amivel meg kell, amivel szembe kell nézniük a Gázában élők. Ezek a fiatalok, által, a gázai fiatalok 8-9-10 évig járnak iskolába, de munkát nem találnak. Az a gázai övezetben 65% a fiatalok körében a munkanélküliség. Valószínűleg ez a legmagasabb munkanélküliség iráta a világon. És valójában nem tudom elképzelni azt, hogy ezt hogyan lehet bármilyen biztonsági elképzeléssel összeegyeztetni, legitim vagy nem legitim. Stabilitást és biztonságot képtelenség garantálni egy olyan helyen, ahol a fiatalok 65%-a munkanélküli, bár rendelkezik végzettséggel, képesítéssel, ez nyilvánvalóan csak további frusztrációhoz és csalódáshoz vezethet. Erre mindenképpen gondolnunk kell, amikor a gázai jövezetről van szó. Az egyik legnagyobb kockázat vagy fenyegetettség, amikor humanitárius szempontból elemezzük ezt, vagy média szempontból is, az, hogy statisztikákban és számokban próbáljuk meg összefoglalni a dolgokat. Én is ezt tettem, ezért szerettem volna a másik oldalt is bemutatni. Egy tanárunkkal néhány héttel ezelőtt a gázjövezetben jártam, és a huma a, az emberi jogok tantárgy keretén belül Martin Luther Kingről rendezett egy versenyt, és nagyon csalódott volt, mert azt mondta, hogy ez a verseny nagy kudarc volt. Megkérdeztem, miért? Azt mondta ez a tanár, hogy azért, a gyerekeknek nem volt álma. Egyik gyereknek sem volt álma. Lehet, hogy ez szimbolikus, de ez alapvetően nagyon jól megragadja azt, hogy hogy érzik magukat a palesztin gyerekek. Ez a helyzet Gázával és Cisjordániával, illetve Kelet-Jeruzsálemmel. Nézzük most Szíriát. Egy hónappal ezelőtt jártam ott, legutóbbi látogatásomkor. Szívszorító dolgokat lehet ott látni amely arra is emlékezt, amelyek arra is emlékeztetnek minket, hogy a tágabb értelmű szíriai katasztrófán belül van egy palesztin tragédia is. Korábban háború előtt 560 ezer palesztin menekült volt Szíriában, a, körülbelül 120 ezer azóta elment, elhagyta az országot, Libanonba és Jordániába távozott, mások Törökországba, Egyiptomba mentek, de voltak olyanok is, akik eljutottak Európába tavaly nyár óta. A valóság az, hogy olyan környékeken élnek, amelyeket szétromboltak. A front átvágja a menekültáborokat, levegőből is bombázzák őket, de voltak ott öngyilkos merényletek is ezek, ezekben a táborokban. Nemrégiben volt egy ilyen, aztán tüzérségi támadásoknak, gyalogsági támadásoknak vannak kitéve. Van egy dolog, amit nem szabad elfelejtenünk. Szíri, Szíriában hagyományosan üdvözölték a palesztin menekülteket, volt a szíriai iskolákban jártak a gyerekek, a palesztin menekült gyerekek volt munkájuk, az Umbra mással foglalkozott. Valójában a palesztinok képesek voltak magukat ellátni, csak a családjaikról kellett gondol, gondoskodni. Most viszont mindenben az umbrára kell támaszkodni a Szíriában élő palesztin menekülteknek. A fiatalok valószínűleg korábban úgy érezték, hogy az eredeti tragédiáik, az 1948-as tragédia már a rég múlt, erről a szüleik és a nagyszüleik beszéltek, de nekik maguknak, számukra, ők ezt nem élték meg. Most viszont pontosan tudják, hogy a szüleik és a nagyszüleik miről beszéltek. Most már értik, hogy miről van szó, mert ez egy újabb generáció, a palesztinok egy újabb generációja, amely megtapasztalja azt, hogy mindenüket elvesztik. A barátaikat, a szomszédaikat, a megélhetésüket és a családtagjaikat. Ez tehát a palesztin menekültek tágabb kontextusa. 5,2 ember próbál megélni a mai közel-keleten, ahol rendkívül sok az instabilitási szempont, ismerjük ezt a rengeteg háborús konfliktust, ez hihetetlenül nagy, tehát maga, ez a, a, ezeknek a menekülteknek az ott léte is egyfajta kockázatforrás. Van egy rendkívül agasztó paraméter, a a palesztin menekültekről beszélve, ez pedig az, hogy nincs politikai jövőkép. Az UNVRA ügynökségünk politikai szempontból nem aktív, de nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy milyen emberi következménye van annak, hogy nincs politikai jövőkép, hogy képtelenség előrelépni politikai szempontból, hogy képtelenség megoldani az izraeli-palesztin konfliktust, illetve hogy a szíriai konfliktussal kapcsolatban sem igazán van előrelépés. Ezek nagyon fontos dolgok. Hogyha a fiatalok, a fiatal palesztinok nem látják azt, hogy ismételten rájuk vetül a figyelem, akkor az instabilitási érzés csak nőni fog. Tehát a politikai megoldás esélye illetve ennek a hiánya nagyon-nagyon veszélyes lehet. Most szeretnék az ügynökségünk tevékenységéről beszélni. Bemutatnám, hogy jelenleg mivel foglalkozunk, milyen kihívásaink vannak. Ahogy korábban mondtam, 65 éve létezünk, és ezen időszak alatt voltak alaptevékenységeink. Én két évvel ezelőtt csatlakoztam az ügynökséghez, és számomra ez egy hihetetlenül nagy felfedezés volt, hogy megismertem az umbrát. Nézzük az első az első, tevéken, első tevékenységi területünket, ez az oktatás. Önök, mint európaiak és az ügynökség fő partnerei sokat tettek a palesztin fiatalok oktatásáért. Az emberi fejlődés a közel, e, e, egyik legnagyobb sikertörténet ez a közel-keleten. Azt hiszem, hogy partnereink, donoraink joggal büszkék erre, sőt lehetnének még büszkébbek erre, hiszen jelenleg félmillió palesztin gyermek jár évente Umbra iskolákban, 700 iskolában. Érdekes lenne ezt összehasonlítani az EU-s adatokkal. New York és Los Angeles után ez lenne a legnagyobb oktatási rendszer az USA-ban. Nem tudom, hogy mi a helyzet az Európai Unióban. A nagy különbség az, hogy a háborús konfliktusok közepette kell mindezt megtenni, illetve elfoglalt területeken. Korábban is mondtam, hogy 5,2 millió palesztin menekült van. Nem mindenki, vagy nagyon kevesen ismerik ezt a számot, de ne felejtjük, hogy ez a közösség 40%-a a hosszú távú menekültek népességének. Tehát a világon a hosszú távú menekültek 40%-át a palesztinok teszik ki. Humanitárius kérdésekkel is foglalkozunk, tehát nagyon fontos a számukra, hogy ezt a közösséget támogassuk, mondtam fél millió félmillió oktat, olyan gyerek vagy fiatal van, akit oktatunk, egészségügyi támogatást is nyújtunk, három millió ember használja ezt a szolgáltatásunkat, szolgáltatásunkat évente. Nagyon fontos az, hogy a stabilitást meg tudjuk oldani, és hogy megfelelő méltóságot tudjunk adni a palesztin menekülteknek a régiában. Gondoljuk csak el, mi lenne akkor, hogyha az ügynökségünk nem adna ilyen, vagy nem nyújtani ilyen nyugd- oktatási szolgáltatásokat. Egy évvel ezelőtt, mi, miután itt jártam, egy nagyon komoly finanszírozású, finanszírozási hézagunk volt, 100 millió dollárunk hiányzott, az iskolai év kezdetét el kellett halasztani, mint a 700 iskolánkban. Nyilván sokan járnak úgy, sokan vannak abban a helyzetben, mint én, nekem három tinédzser fiam van, hogy azt mondanám nekik, hogy később kezdődik, néhány héttel vagy néhány hónapban később kezdődik az iskola, annak örülnének, de ott a régióban ez sokkoló hatással volt, mert az oktatás a közel-keletem, az identitásuk pillére, a méltóságuk pillére, hogy ez veszélybe sodródik, az megingatta az egész közösséget, és a régió országait is. Jordánia külügyminisztere ezt a kérdést nagyon komolyan vette, és segített abban, hogy megtaláljuk a hiányzó 100 milliót. A libanoni miniszterelnök is segített ebben, illetve Palesztina vezető politikusai és Izraelből is vezető politikusok nyomon követték azt, hogy ki tudjuk-e időben nyitni az iskolákat. Mindenkit érdekelt ez, nem csak az oktatáshoz való jog miatt, hanem azért is, mert 500 ezer palesztin fiú és lány egy instabil közel-keleti régióban, de senki számára nem kívánatos. Amikor az óráról beszélünk, illetve az órának nyújtott európai támogatásról, akkor a stabilitásba, a biztonságba, való befektetésről beszélünk, és az emberi méltóságba való befektetésről egyaránt. Nagyon fontos, hogy ezt megfelelően lássuk. Talán érdemes megemlíteni azt is, az órának nyújtott támogatás kapcsán, hogy egy olyan ügynökség vagyunk, amely közvetlenül nyújt támogatást. A ma érvényben lévő humanitárius struktúrában egyre több az ügynökség, a szervezet, egyre több az olyan szereplő, amely végrehajtást, amely a végrehajtást kiszervezi valaki másnak, egy partnerének. Nagyon fontos, hogy látni, hogy ez további adminisztratív költségeket szül minden egyes szinten. Az UNRA viszont egy olyan szervezet, egy olyan ügynökség, amely közvetlenül nyújt támogatást egészen őszintén és alázattal mondom, de az összes munkatársunk lényegében palesztén, a munkatársaink 95%-a palesztén, és ők helyben jelen vannak, otthon segítséget nyújtunk, Aleppóban és többek között, tehát minden konfliktus a területen ott vannak. A tevékenységünket tehát közvetlenül folytatjuk, nem partnereken keresztül, vannak ugyan partnereink, de nem rajtuk keresztül zajlik a végrehajtás. 21 ezer olyan munkatársunk van, akik az oktatásban dolgoznak, vannak orvosaink, akik a klinikákon dolgoznak, tehát hogyha valaki az onrát támogatja pénzügyének, akkor biztos lehet abban, hogy ez megérkezik ott helyben, ahol a segítségre szükség van, és közvetlenül kifejti hatását a közösségen belül. A legutóbbi humanitárius világtalálkozón ez is téma volt. Egy olyan, olyan szereplő vagyunk, amely a humanitárius és fejlesztési tevékenységet összefogja. Ez is egy fontos téma, hogyan lehet ezt a két dimenziót egymással párhuzamosan összefogni. Az órának ez egy nagyon fontos szempont. Palesztina területén menedékhelyeket hoztunk létre, amelyeket a tanáraink működtettek, és eh, amíg háború dúlt, addig eh, ezeket a menekült táborokat működtették, utána pedig eh, tovább folytattak az, folyt, foglalatoskodtak az oktatással. Például ez egy módja annak, hogyan lehet a fejlesztéspolitikát összekapcsolni a humanitárius segítségnyújtással. Emellett fontos számunkra az, hogy az emberek számára lehetőséget teremtsük, hogy a régióban maradjanak. Az elmúlt év során Európa számára az egyik legnagyobb kihívás a szíriai menekültek érkezésével részben annak volt köszönhető, vagy betudható, hogy az adott közösség a régióban nem rendelkezik megfelelő struktúrákkal. Az UNRWA 65 éve támogatja már a palesztinok különböző generációit, megteremtve annak a lehetőségét, hogy ott maradjanak a közel-keleten. Ebben nagyon eredményesek vagyunk, tudjuk jól, hogy az európai adófizetőknek ez hétszer, illetve kilencszer olcsóbb, mint hogyha itt Európában kellene őket közvetlenül támogatni. Tehát az unrának nyújtott pénzügyi támogatás úgy gondolom egy nagyon jó alapon nyugszik ebből a szempontból is. Nagyon is tudjuk, mennyire fontos, hogy a lehető legjobban használjuk fel azokat a pénzügyi forrásokat, amelyeket a donorainktól kapunk, ide tartoznak persze az európai donorok is. Szeretném kiemelni, hogy ugye tudjuk, hogy 500 ezer diákról beszélünk, az egy diákra számított költség az óra támogatásán keresztül 10%-át teszi ki annak, amennyit ugyanez kerülne az OECD országokban. Tehát a gyermek oktatása a költséget 10%-át teszi csak ki az OECD országokban keletkező költségekhez viszonyítva. Emellett a Világbank egyik nemrégiben megjelent jelentése nagyon részletesen bemutatja, és egyébként a Világbank egyelőre nem finanszírozza az UNRWA-t, hogy az unra milyen módon járul hozzá az oktatáshoz. Jordániában, Cisjordániában és Gázában az unra által finanszírozott iskolák eredményei sokkal jobbak, mint a többi iskolái. Úgy gondolom, ez egy nagyon jó befektetés, ez is teljesen világos ezen adatok által. Emellett a klinikák működött, működtetése 1%-át teszi ki az OECD országokban esedékes hasonló költségeknek. Úgy gondolom tehát, hogy világos, hogy nagyon jól hasznosítjuk a forrásainkat. Az idén azonban a tavalyi pénzügyi válság miatt úgy döntöttünk, hogy több belső intézkedést is hozunk a költségek csökkentésére ugyanis azt szeretnénk, hogyha az összes partnerünk hitelesnek tartana bennünket a pénzek felhasználását illetően, ezért csak néhány példát hoznék erre a költségcsökkentésre. Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az idei évre becsült deficitet 74 millióra csökkentsük. Egy instabil régióban, mint amilyen a közel-kelet, nagyon nehéz ekkora csökkenést elérni, mert ez azt jelenti, a mi esetünkben, hogy 2015 és 2016 között egy nulla százalékos növekedésű költségvetést tudtunk összeállítani, vagy gondolom a költségvetés tekintetében mi vagyunk az egyetlen ilyen közel-keleten működő szervezet. Tehát ez is mutatja, mennyire komolyan állunk a pénzek megfelelő kezeléséhez. Az év elején nagyon fontos lépéseket tettünk, a középtávú stratégiánk első évében, első hat hónapjában nagyon fontos reformokat hajtottunk végze, végre. Ezekről később majd részletesebben is beszámolhatok, hogyha ez érdeklődésre tart számot. Tehát a donorainknak és a partnereinknek a következőket szeretném mondani. Számunkra nagyon fontos lenne a partnerségünk következő szakaszába lépni, és megvizsgálni, hogyan tudjuk az olának nyújtott támogatást tovább növelni és megerősíteni. Mi megmutattuk, hogy a belső reformjaink mellett elkötelezettek vagyunk, Fontosak vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy a donorokkal együtt határozzuk meg, hogy hogyan tudjuk megteremteni a finanszírozás új mechanizmusait. Az egyik ilyen mechanizmus persze a világbankhoz kapcsolódik, nagyon jó lenne, hogy az európai intézmények és partnerek támogatnának bennünket ebben, és megerősítenék a pozíciónkat ezen a téren, hiszen a Világbank általi finanszírozás nagyon fontos lenne a jövőbeli finanszírozási helyzet megszilárdítása szempontjából. Kanadával is tárgyalunk, és más partnereinkkel, akik esetében szeretnénk, hogy a támogatásukat növeljék irányunkban. Zárásképpen engedjenek meg néhány gondolatot még. Szeretnék visszatérni arra, amit korábban mondtam, a politikai horizont hiányáról. Bár a humanitárius és fejlesztési perspektívá mellett kellene ma kiállnom, meggyőződésem a szíriai, libanoni, gázai, cisjordániai, jordániai tapasztalataim alapján, hogy a nemzetközi közösség szempontjából a legfontosabb a politikai szerepvállalás megújítása. Sokszor lesújtó számomra, hogy bizonyos minisztériumokban, hatóságoknál mennyire nagy a szkepticizmus, nem csak Európában, hanem másutt is, a hosszú távú béke elérését illetően. De ez a szkeptikus hozzáállás jutatott el minket a jelenlegi helyzetbe. Európa Európának most már új um, fajta szerepvállalásra van szüksége. A francia kezdeményezés minden hiányossága ellenére mindenképpen egyfajta reménysugár a régióban. Pontosan erre van szükség, hölgyeim és uraim. A remény és a bizalom alapjait kell újra megteremtenünk az abba vetett bizalmat, hogy a politikai megoldások előbbre juttathatnak bennünket. A különböző nar- narratívák a közel-keleten, ha úgy tetszik, megfertőzik egymást. Fontos, hogy egy megfelelő béke folyamat induljon el, és ennek a politikai vetülete is nagyon fontosak, ez elengedhetetlen. Ami az órának nyújtott támogatást illeti, szeretném elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk az európai támogatásért. Ez a támogatás nagyon sokat jelent a munkatársaink számára. Az elmúlt évek során sok munkatársunkat veszítettük el a tevékenységeink során. Emlékszem, hogy a gázai konfliktus idején említettem itt önöknek, hogy 11-en veszítették életüket, de Szíriában 16-an haltak meg a háború kezdete óta, és Szíriában 28 kollégánk hiányzik továbbra is, eltűntnek nyilvánított Ez is azt mutatja, hogy a munkatársaink mennyire elkötelezettek, mennyire bátrak. Ez mindenképpen az elismerésünket érdemli. És szeretném megköszönni önöknek, önöknek a szolidaritást és a nagy lelkűséget, amely az órának nyújtott európai támogatásban ölt testet. Szeretném elmondani azt is, hogy miért fontos ez a szerepvállalás, miért éri meg. Négy héttel ezelőtt Damaszkuszban jártam, és ott egy nagyon különleges jelenetnek voltam tanulja. Biztosan sokan önök közül tudják, eh, hogyan néz ki Jármuk negyed Damaszkuszban. Ez a városrész arról híres, hogy a legenergikusabb, legdinamikusabb, gazdaságilag legrobusztusabb városrész volt a háború előtt. 160 ezer palesztin élt itt. Ma ez egy teljesen lerombolt városrész, Képzeljék csak maguk elé a leg, legpusztultabb, háború sújtotta város képét, így néz ki ma jármok. Néhány ezren élnek most a táborban, és amikor Damaszkuszban jártam négy héttel ezelőtt, az egyik jármukon kívül található iskolánkban 120 olyan diákkal találkoztam, akiket előző éjjel evakuáltak jármukból, és akkor aznap épp um, vizsgákat vizsgáztak az iskolában. Gondolják csak el, Damaszkusz lerombolt városa szomszédságában 120 palesztin fiú és lány írta meg a vizsgafeladatait, és um, Szíria legjobban, legjobb tanulói közé tartoznak ez, egyébként ezek a diákok. Hogy lehet ilyen környezetben, ilyen feltételek mellett oktatást szervezni és lebonyolítani, ez szinte a csodával határos. Az óra innovatív eszközöket alkalmaz a háborús sújtotta területeken az oktatásban. Távtanulási lehetőségeket biztosítunk. Emellett az óra egy tévécsatorna segítségét is igénybe veszi, az úgynevezett óra TV nevet viselő csatornán keresztül fiatal palesztinok, de időközben fiatal szíriaiak és irakiak oktatását is próbáljuk megoldani. Hogyha magunk elé képzeljük, hogy milyen lelki erőre van szükség, hogy valaki háborús körülmények között mégis megírja az iskolai vizsgáit, az iskolai teszteket, akkor azt hiszem ez is azt mutatja, mennyire elkötelezettek a fiatalok a jövőjük mellett. Egy gázai történetet mondanék el zárásképpen. Egy, másfél hónappal ezelőtt beszédet tartottam, és a pódiumon ott állt mellettem egy kislány, egy 14 éves lány, akinek az otthonát a gázai konfliktus idején leromboltak 2014-ben, Hét hónapi kómában volt, és utána, amikor felébredt, közölték vele, hogy édesanyját és két testvérét megölték. Ő az egyik legjobb diákunk. Úgy tűnik, egyszerűen a kétségbeesésből remény születik, és ez ösztökéli ezeket a gyermekeket arra, hogy tovább haladjanak az oktatás és a tanulás útján. Nagyon fontos éppen ezért is az, hogy újra megújítsuk a politikai szerepvállalásunkat. Köszönöm. Mr. Leeds, the... Leeds úr, öné a szó. Elnézést, először Várlángen úr. Illetve nem, mégiscsak. Először Leeds úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a hihetetlen jelentést, beszámolót. múlt héten, ami az oktatás pénzügyi támogatási helyzetét illeti áttörés következett be. Ez nem csak az emberi méltóság egyik alaposzlopa, hanem a biztonságé is, és mindez együtt érvényesül. Az Európai Parlamentben foglalkozunk a témával, és megkérdeztük a bizottságot is, hogy de megkértük, hogy az edukán belül többet ruházzon az oktatásba, a szocialista frakció számára ez fontos téma, és 2% a humanitárs nyújtásnak közvetlenül kerül az oktatásba. Ez a szíriai alapa is belekerül, amelyet a londoni konferencia hozott létre a térség számára. Ön említette a világbankot, illetve pénzügyi támogatást az oktatás számára. Ami az oktatási programokat illeti, a humanitárius csúcsnak milyen eredményei vannak az oktatásra nézve, illetve mik a jövőbeni kilátások, amilyen politikai kilátásokat illeti. Nagyon nehéz itt a helyzetünk az Európai Parlamentben, minden alkalommal megemlítjük azt, hogy nem tudunk belépni a gázai térségbe. Éppen ezért az önök beszámolóira támaszkodunk, jó munkájukra illetve arra, hogy a pénzt eh, legjobb módon költik el, azért, hogy az embereknek reményt adjanak. 90%-a az embereknek nem hagyta el a gázai övezetet. Én Kelet-Németországból érkezem. Mi annak idején eh, bizonyos országokban szintén nem léphettünk be, más országokba igen, tehát ez egy jelentős korlátozás. Az elmúlt héten olvastam egy cikket egy fiatalemberről, aki a Hamaszéja gázai övezet struktúráját kritizálta, és ő éjségsztrájkba lépett, börtönbe került, megígért, hogy erről nem beszélt. Amilyen politikai kilátásokat illeti, látja ön azt, hogy magasan nagyon képzett fiatalok nem látnak jövőt maguk számára, Hát 60% a fiataloknak nincs, neki nincs kilátásuk munkát találni, hát erről beszélnek -e az emberek. A Hamaszban például az emberek, a tanárok egymás között beszélnek -e ezekről a problémákról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Krémből úr nagyon megható és informatív beszámolóját. Teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy Európának jobban be kell kapcsolódni ebbe a konfliktusba. Ez volt az én mantrám azóta, amióta két évvel ezelőtt képviselővé választottak és a palesztin delegációnak is tagja vagyok. Néhány hónappal ezelőtt ellátogattunk a régióba, de ahogy Létsz úr említette, csak Cisziordániával léphettünk be, a gázai területeket nem látogathattuk meg, tehát ez mindig nagyon nehéz eh, a delegációs látogatások számára. Néhány megjegyzésére térnék vissza, és kérek további tájékoztatást öntől, hogyha ez lehetséges. Ön beszélt 500 ezer egyetemistáról, akik tanárikkal együtt kitartanak. Ez az 50 ezer hallgató az összes osztályt jelenti -e. Tehát az első osztályosoktól egészen a felső oktatási intézményekben tanulókig. Második kérdésem, ami a tanárokat illeti, önök helyi tanárokat alkalmaznak, legalábbis nagyobb arányban, mint más kívülről érkező tanárokat, világ minden részéről. Harmadik kérdésem, a 0%-os növekedési költségvetést illeti. Egyrészt, amit önök elértek, hát ez óriási, másrészt meg szeretném kérdezni azt, hogy ezt azt jelenti, hogy megszorításokra is szükség volt. A szolgáltatásokat kellett megnyírbálni bizonyos területeken egy évvel ezelőtt. van még egy kérdésem, amely nem igazán a gázai térségre Cisztronáliára vonatkozik. Több százezer szír menekült, illetve több millió menekült hagyta el a országát. Nagyon gyakran halljuk azt, hogy tulajdonképpen gyermekek olyan generációja nő fel, akik nem vesznek részt az oktatásban, és ők tulajdonképpen időzített bombát jelentenek a jövőre nézve. Meg szeretném kérdezni azt, hogy önök milyen típusú szolgáltatásokat tesznek lehetővé számukra, hiszen ön sokkal jobban ismeri a helyzetet, mint én. Még egyszer köszönjük a kitűnő munkát, amit végeznek. chance. <laughs> Yes. Thank you very much. Well, coming. Kriember úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ami a kérdéseket illeti, Linz úr kérdését először. A négy százalék illetve az oktatásra fordított megnövekedett figyelemre igazán szükség van. Én írtam vallom azt, hogy ez egy olyan terület, amelyel akkor kezdtem tisztában lenni, amikor az órához csatlakoztam, 20, 20 évig dolgoztam a Vöröskeresztnek konfliktusos zónákban, és nem az oktatásra összpontosította az ICRC, amikor a háborúk elkezdődnek, akkor az első lépés az, hogy élelmiszer támogatást, védelmi intézkedéseket hoznak, egészségügyi életest igyekeznek biztosítani, de az oktatás ügyét úgymond a jobb napokra halogatják, de ez pont az engező annak, amit a közösségek magukról gondolnak. Kettő 2009-ben a jelentésünkben hat különböző háborús övezetet konzultáltunk, kérdeztünk meg, belejtve Afganisztán, és az emberek azt kérdezték meg, hogy, meg, azt kérdeztük meg, hogy mik a legfőbb prioritásaik, mik a legnagyobb kihívásuk számunkra, és az afgán jelentés nagy hatással volt rám. Az afgán polgárok, akiket megkérdeztünk, azt mondták, hogy a biztonság volt a legfőbb aggályuk, a második legfőbb aggályuk pedig az oktatás volt. Ez nagy hatással volt rám annak idején, és egy, mert egy olyan ügynökségre dolgoztam, amely nem összpontosított az oktatásra. Meglepett az, hogy az emberek így gondolkodtak. Lehet, hogy naív volt ez akkor a részemről, de egy egészen világos az, hogy amikor megkérdezzük az embereket, akkor az emberek tudják azt, hogy bármeddig is tartson a konfliktus, egyszer csak kikerülnek belőle, és hogyha nem történik beruházás, figyelemfordítás az oktatásra, akkor ez nagyon rossz számukra. Tehát nagyon fontos, hogy az oktatásba be kell fektetni, meg kell tartani az oktatási rendszereket, fenn kell tartani a háborús időkben is, és én őszinte leszek. Az egyik dolog, ami jelentős, jelentős mértékben hatással volt rám az óra kapacitását illetően, az az volt, hogy igenis meg tudja, nem tudja tartani az oktatási rendszereket nagyon instabil térségekben és Szíriában. A legutóbbi látogatásomkor egy iskolában látogattam el, és meglepett az, hogy az az iskola, amit egy um, um, autós robbantás tett tönkre egy évvel korábban, um, üres volt az iskola, és most az UNRWA a tönkretett damaszkuszi um, körzetek egyikében újra építi, nem szabad feladni az oktatást. Viszont szóval erről nem lehet elméleti terminusokban beszélni, és nem arról van szó, hogy oktatási eszközöket kell szétosztani. Hát nagyon fontos, hogy a helyszínen tudjon teljesíteni az oktatás, éppen ezért az óra forrásai eh, nagyon-nagyon fontosak. Erre azonban mindjárt vissza is térnék majd. Tehát nagyon fontos az oktatásra nagyobb figyelmet szentelni, hiszen ez, eh, ez beruházás a jövőre nézve, a jövőbeni eh, kapacitások eh, stabilitás szempontjából is. Hogyha a palesztin esetet vesszük, legtragikusabb iróniája a helyzetnek az, hogy itt van egy közösség, egy olyan közösség, amely azt lát, hogy generációkon átfejlődött humán tőkéje, azért, mert mindig eh, nagy figyelmet szántak az oktatásra. Ez a palesztin közösség saját jellemzője, ez nem az UNRWA miatt van így, és a eh, nemzetközi eh, közösség sok országa elismerte Palesztinát, tehát megvan a humán tőkéjük is ahhoz, hogy ezt megvalósítsák. Tehát azt gondolom, hogy erre a témára nagyon oda kell figyelnünk. Megkérdezték azt, hogy a londoni konferencia kapcsán mennyi pénz érkezett a támogatásra. Itt a kérések egy része arra vonatkozott, hogy tagországok juttassák el ezt az undrához, hoz de plusz pénzt úgymond nem sikerült kieszközölni a sürgősségi válaszra összpontosítottunk, reagálása itt volt egy kis plusz hozzájárulás, ami a, a kulcsfontosságú költségvetés, illetve a költségvetés gerincét itt nem volt változás a londoni konferenciának köszönhetően. A helyszínen sok szolgáltatást nyújtunk, és mindig is nyújtottunk, tehát a plusz pénzek, amelyeket kapunk esetleg, azt erre a célra szánjuk. Én örültem annak, hogy az európai kontextus is beleértve kaptunk támogatást olyan kérdésekre, amelyeket a palesztin menekültek a londoni konferencián vetettek fel, Hán biztos, és mások is felkarolták ezeket az ügyeket. Hát fontos, hogy a palesztin menekültek ne kerüljenek ki a figyelem fókuszából. Ez a csúcsnálkozó fontos volt, hiszen a menekültügyi kérdésekre, oktatásra összpontosított, tehát ezt az alkalmat úgymond megragadtuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a kérdésekre. Edina Bukova, Brown Gilad, Jan Ingerland és egyéb fontos személyek voltak tagjai a panelnek. Nagyon jó vitát folytattunk Gordon brown is, őt úgymond idézhetem, azt mondta az ülésen, nekem, hogy um, ugye ő most a főtitkár, oktatási kérdéseket vett föl, és főtitkár, és azt mondja, az Unra a teljes ENSZ rendszerében a legnagyobb oktatási szolgáltató. Nem kevés az sem, amit az UNESCO és az UNICEF végeznek, viszont ami a hallgatókat közvetlenül megszűtő szolgáltatásokat illeti, az Unra a legfontosabb támogató, ezt pedig fontos fenntartani. Ami a Gáza övezettel kapcsolatos ügyeket ér, érinti, én csatlakozom önökhoz, ez személyes tapasztalatokat semmi sem tudja helyettesíteni. Tudok példákat mondani. Diplomaták, miniszterek ellátogattak Cisjordániába is, és leültek a parlamenti képviselőkkel is beszélni. Tehát őket az érdekes szeretnének önökkel találkozni, viszont látni szeretnék azt az iskolai parlamentekben úgymond, hogy mi az, ami mit teszünk, mik a prioritások. Fogyatékkal élők számára is léteznek közösségi szolgáltatások, de amikor én találkozom velük, világosan látják azt, hogy mit várnak tőlünk, mint Onrától, milyen feladatokat válnak tőlünk, illetve mit teszünk annak érdekében, hogy a tavalyban, tavalyi évben bekövetkezett krízis ne ismétlődhessen meg újból. Itt egy központi iskolai parlamentet fogunk létrehozni, amely ezen a nyáron indul, és minden iskolai parlamentet össze szeretnénk hozni különböző régiókból. Egy új kezdeményezést indítunk az ifjúság számára, és Reméljük, hogy közülük néhányan eljöhetnek ide eh, Brüsszelbe, és önöket meglátogatni. Ez egy kitűnő platformja lehetne a párbeszédnek. Önök, őket ez a közös munka nagymértékben érdekli. Eh, Schulz elnök úr is nagyon érdekelt abban, hogy megújítsa ezeket a látogatásokat a gázai övezetbe, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos eh, lépés, amelyet érdemes tovább vinni. Elhangzott egy kérdés arról, hogy értettem el az utolsó kérdést meg, hogy létezik a vita az egyetemisták között, a gázai jövezetben, illetve az egyetemisták és a tanárok között a különböző kérdésekről, beszélnek ezekről az ügyekről. Természetesen a saját helyzetüket mindenki minden nap újból és újból górcső alá veszi. tudják azt, hogy mi a e, megszállás következménye, Izrael felépésének következménye. Nagyon kritikusan fogalmaznak ezek kapcsolatban, és önkritikát is gyakorolnak azzal kapcsolatban, hogy nincsen egység a palesztin közösségen belül, illetve a palesztin politikai csoportok között, és a nemzetközi közösséget is számos kritikával illetik az ENSZ rendszerével kapcsolatban. Néha úgy érzik, hogy reményeik csalták meg, illetve elvárásaiknak nem felelt meg az ENSZ, becsapták őket. Iskoláinkban megpróbálunk olyan ügyekről is szótájteni, amelyek az ENSZ értékeit tükrözik. Az emberi jogi kurikulum jelentős hangsúlyt tesz arra, hogy más Ázsia Afrika és egyéb kontinensek helyzetével is megismerkedjenek a fiatalok. Kétségem sincs a felől, hogy saját helyzetüket is kritikusan tekintik, illetve más szereplőket is kritikával illetnek, ami Freund úr válaszát életi. To, to engage more. Európa mit tehetne még az ENSZ menekültügyi szervezetéért. Én a következőket tudom erről elmondani. 500 ezer gyermekről kérdezett rá, az elsőstől 9. és 9. osztályig tartunk osztályokat. A tizedik osztályt nem tudjuk mindig mindenhol megszervezni, mert nincs elég pénzünkre. fizikailag nem lenne lehetetlen, és számomra ez egy nagyon fontos lépés lenne, hogy ki tudjuk teljesíteni a tizedik osztályra is az oktatás. Persze fölmerül a kérdés, hogy miért ne lehetne 11. 12. osztály is, ezt miért ne tudnánk kínálni. Hát először talán koncentráljuk a tizedik osztályra. A tananyag. A tananyagunk megfelel azoknak a nemzeti tagáll, tananyagoknak, ahonnan, ahol tanítunk, tehát például a Jordániában az iskoláink tananyaga megfelel a jordán nemzeti tananyagoknak, tehát hogyha valaki hozzánk jár 9. vagy 10. osztályig, akkor utána átmehet egy jordán gimnáziumba, vagy más középiskolába. Az oktatóink, a tanárok, az a 22 ezer ember, aki velünk dolgozik, mind palesztin, van egy-két kivétel, például az oktatási program igazgatója, vagy néhány központok igazgatója, de az oktatók, a tanárok mind palesztinok. Összességében az ügynökségünk munkatársainak 98%-a palesztin, és ez is azt gondolom, hogy egy nagyon komoly érték a régió számára. Tehát az emberi kapacitásunk, az emberi fejlődési képességünk, vagy fejlesztési képességünk kiváló, hiszen nagyon tapasztaltak, nagyon tapasztalt munkatársaink vannak, és hogyha mindent összevetünk, mindent összesítünk, akkor több mint 400 éves tapasztalattal rendelkezünk, ez a 22 ezer ember. Nézzük a 0%-os költségvetési emelkedést. Nagyon fájdalmas volt tavaly az, hogy nem lehetett költségvetési emelkedéssel számolni kicsit fölemeltük az egy osztályban tanuló diákok számát, ez nyilván hatással van az oktatás minőségére is. 38 és félről 39 és félre növeltük az átlagos osztály létszámot. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan osztályok, ahol 50 gyerek tanul, máshol kevesebb. Ez egy nagyon komoly kihívás, ezzel foglalkozni kell, de a finanszírozás jelenti az akadályt. Az idei intézkedéseinket a menekültek, a palesztin menekültek úgy fogják érzékelni, mint hogyha a szolgáltatásainkat csökkentük volna, de valójában nem erről van szó. Például az élelmiszer csomagokat fölváltották az úgynevezett e-kártyák, vagy a készpénzes kifizetés. Ez egy nagy változás, mert sokszor a palesztin menekültek státuszát az élelmiszer osztással kapcsolták össze. Tehát az emberek úgy gondolták, hogy az élelmiszer segélyek, ezek a csomagok arra emlékeztetik folytonosan őket, hogy ők menekültek. Most egy méltóbb megoldásról van szó. Innentől kezdve, hogy van egy kártyájuk, vagy készpénzük, ők dönthetik el, hogy mit vesznek ezen. És most már nem külföldről hozzuk be az élelmiszert a palesztin menekültek számára, hanem a helyi piacon vehetik meg ők maguk az élelmiszert. De a menekültek felvetik azt a kérdést, hogy ugye 120 dollárt kapok, akkor egy évben, akkor mi történik akkor, hogyha ennek az értéke, a vásárlói értéke megváltozik, aggódnak emiatt. Tehát sokszor az a benyomás alakul ki, hogy a szolgáltatások minősége vagy mennyisége csökken. Hogyha mi hogyha az UNHCR csökkenti a költségvetését, annak nyilván hatása van az összes menekültre a világra. Az emberek nem tudják pontosan, hogy mi történik akkor, hogyha csökken ez a költségvetés. De hát mi esetünkben az umbránál egyértelmű, hogy minden költségvetés csökkentés hatással lesz az ő magán, az ő életére, amikor a reform szót hallják például a palesztin menekültek, akkor rögtön arra gondolnak, hogy csökkentik a költségvetést. Ez nem feltétlenül igaz, de az ő elő életük, előtörténetük miatt gondolják ezt így. Föl, kaptam egy kérdést a oktatás nélküli generációról, illetve arról, hogy az umbra miben segíthet. Ez egy nagyon komoly kérdés. A közel keleten van egy olyan közösség, amely körülbelül akkora, mint a palesztin menekültek közössége, de nem kapnak ilyen szolgáltatásokat. A mandátumunk alapján a szír menekülteknek nem adhatunk, nyújthatunk szolgáltatásokat, ezzel az UNHCR foglalkozik. De, és ezt elmondtam a humanitárius csúcson is, az UNVRA tapasztalatát és tudását szerintem a világ sokkal jobban is, jobban is használhatná, hogy a hosszú távú menekült közösségeken segítsük. Nekünk is voltak hibáink, de tapasztalatunk az mindenképpen van. Mint említettem, a saját költségeinket is nehezen tudjuk állni, de hogyha lennén, lenne erre forrásunk, akkor nagyon szívesen megosztanánk tapasztalatainkat más ügynökségekkel, akik például a szír menekültekkel segítenek. Nyilván lennének olyan palesztin tanáraink is, akiket ez érdekelne, de ez csak akkor működőképes, hogyha a saját oktatási szolgáltatásainkat tudjuk finanszírozni. Még egy utolsó dolog, említette, hogy az európaiak mit tesznek. Az elmúlt hónapokban sok európai fővárosban jártam, és hadd mondjam el azt, hogy van egy nagyon komoly kihívás mint hogyha próbára tennénk az európai értékek erejét. Valójában én egy olyan állam szülöttje vagyok, amely nem EU-s tagállam, de sőt, vannak olyan hofitársaim is, akik azt próbálják mindenki számára, vagy azt próbálják mindenkivel elhitetni, hogy nem is európaiak vagyunk, de azt gondolom, hogy kiálljuk a próbát, amikor konferenciákra járok, halljuk az európai polgárok beszámolóit a migránsok érkezéséről, a menekültek érkezéséről. Ezt meg lehet érteni, de nagyon fontos az, hogy a humanitárius segély, a jogszabályokról, a menekültügyi jogszabályokról beszéljünk, és ne felejtjük el, hogy a jog egyetemessége otthon kezdődik mi mindannyian európaiak vagyunk, és mindannyiunknak meg kell felelni azoknak a különböző jogszabály gyűjteményeknek, amelyeket aláírtunk. Szeptember 11-e után sokszor mondták azt az Egyesült Államokban és az EU-ban is, hogy a Genfi, a Genfi, fel, a Genfi feltételeket modernizálni kell, mert akik 1924-ben kitárgyalták a Genfi feltételeket, azok nem is gondoltak az alkaidára és a menekült folyamra. De kell más inspiráció az 1924-es feltételekhez képest, hiszen ne felejtjük el, hogy akkor az emberiség milyen szörnyű módon tett kárt önmagában. Vagy ott van a második világháború is. Nagyon aktívan kell foglalkoznunk a második világháború hagyatékával is. Folyamatosan meg kell kérdőjelezni ezeknek az egyezményeknek a létjogosultságát, tehát folyamatosan ki kell tartani ezek mellett, az, ezek mellett a, az egyezmények mellett, és a közel-keleten ez azt jelenti, hogy például nézzük Svájc és Libanon összehasonlítását. Libanonban felannyian élnek, mint Svájcban. Ez azt jelenti, hogy ma Svájcban 3 millió embert fogadtunk volna be, Fra- Freudóra gondolok, például három millió osztrákot fogadtunk volna be egyik napról a másikra. Tehát Svájcba három millió osztrák vándorolt volna be. Svájcban viszont az is hihetetlenül nagy vitát kavar, amikor 3500 embert fogadunk be. Ami Európában jelenleg történik, ez a probléma ez megmarad, kivéve, hogyha a kiváltó okokkal, okokat próbáljuk meg megoldani. 25 éve dolgozom háborús konfliktusok vezetben, és senki olyan, semmilyen menekültel nem találkoztam, aki menekült szeretett volna lenni. Sőt, olyan menekültel egyáltalán nem találkoztam, aki otthontól távol szeretne menekült lenni, és nem pedig otthon. A mi felelősségünk az, hogy a megfelelő politikai folyamatok zajlanak le, és nem azt jelenti, hogy a konfliktusokat megfelelően menedzseljük, nem. Pontosan a konfliktusok úgynevezett menedzselése jutatott el minket ide. 50 évig lehet menedzselni a konfliktus, de ettől még konfliktus megmaradt, és az emberek nem élnek méltó körülme- körülmények között. A konfliktusokat, a háborús konfliktusokat meg kell oldani. Különben az Umbra még mindig, még további 65 évig működni fog. Szerintem ez nem jelent a palesztinok számára sem méltóság teljes életét, sem pedig biztonságot. Ezzel foglalkozni kell. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük szépen. Verinen, zárásképpen, tessék. Elnök úr, tudjuk, el már egy nagyon udvarias személy, negyedszerre adja át nekem a szót, és most végre magamhoz is ragadhatom a szót, hiszen a DEVE szakbizottság részéről most meg szeretném köszönni az elmondottakat a vendégünknek, és finnül folytatom, úgyhogy kérem, tegye fel a fülhallgatóját, Kréhenbül úr. English. Herra puheenjohtaja, Meillä on ollut hyvin... Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes eszmecserét folytattunk az imént egymással. Nagyon érdekes előadást hallhattunk Réhenből úr részéről, azzal kapcsolatosan, hogy az ONRA miképpen működik és tevékenykedik. Különösen érdekesnek tartottam azt, hogy a közel-keleti helyzet általában véve, és konkrétan a szíriai háború befolyásolja az onra munkáját, a munka, az onra pedig a maga részéről próbálja támogatni a palesztinokat, ami pedig stabilitáshoz vezet a közel-keleten. Tehát az onra tevékenysége kihatással van a közel-keleti helyzet stabilizációjára. Az óra elsősorban a fiatalok és a gyermekek jólétéért küzd, az ő támogatásukat tűzte ki célul. És nagyon meglepett engem az, hogy ilyen sok munkatársa esett áldozatul az órának, a különböző konfliktusoknak. El kell ismernünk, hogy az órának dolgozó munkatársak milyen bátorságról tesznek tanúbizonyságot nap mint nap. A humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztéspolitika mindkett egyaránt nagyon fontosak, de hogy az óra munkássága is megmutatja, fontos, hogy ezt a két témát együtt kezeljük. Henry Guerrero Szalom jelentéstevőnk jelen volt a humanitárius világtalálkozón, ő külön foglalkozott a témával, és hát azért mindannyian odafigyelünk erre a témára, különösen odafigyelünk persze a gyermekek oktatására. És a hosszantartó humanitárius válságok, valamint a rövid ideig tartó humanitárius válságok idején is nagyon fontos kérdés az oktatás. Tudjuk, hogy az önök munkatársai együttműködtek a DEVE munkatársakkal is. Volt egy európai fejlesztési panel, egy ilyen rendezvény, ahol Julie Gulárral lehetett egyeztetni, illetve Ausztrália egykori miniszterelnökével, aki a humanitárius szervezetek globális partnerségének elnöke. Remélem, hogy a jó együttműködés megmarad az AFET, a DEVE szakbizottság, valamint az ONRA között, nagyon szépen köszönöm önnek ezt a rendkívül érdekes egyeztetést. Köszönjük szépen, én is nagyon szépen köszönöm önnek. Azok, akik itt voltak, talán nem örültek annyira. Remélem, hogy jövőre újra ellátogat hozzánk, és sikerül folytatnunk a párbeszédet, ezzel lezárom a mai ülést, és holnap reggel kilenckor folytatjuk.